a parlament által elfogadott egyik szöveg a 231-es cikk 4-es bekezdése alapján az Európai Bizottság egy helyesbítést javasol. 24 óra áll rendelkezésre hogy egy frakció vagy egy alsó küszöböt elérő számú képviselő észrevételjen, észrevétellel éljen. a mai ülés jegyzőkönyvében szerepel majd ez.